fogadtunk bizonyos jogszabályokat, amelyeket majd közé teszünk. Ezzel pedig a napi vendünk érkeztünk. Weber úrnak adok szót. Igen, tisztelt elnök úr, mondja Weber képviselő. A néppárti frakció nevében azt kérem a következő órákban és napokban foglalkozunk a romániai helyzettel. Ott hivatalos nyomozást indított az ügyészség pont a kormányfő ellen 17 konkrét pontot terjesztettek elő, amit, amivel vádolják pont a miniszterelnököt. A szocialisták parlamenti többsége a román parlamentben blokkolja pillanatnyilag a feltárást. Annak ellenére, hogy Franz Timmermans az EU idevágó bizottsági alelnöke kimondta, hogy a hatóságokkal szemben nagy bizalmat táplál. Természetesen a román parlament szuverén döntését méltányoljuk, de úgy gondoljuk igenis ezen vádak tisztázására szükség van. Ehhez jön még, igen, tisztelt elnök úr és kollégák, hogy a román igazságügyminiszter az elmúlt napokban azt mondta, hogy azok, akik tüntetni szeretnének adott esetben, nos, velük szemben fellépnek majd nyomozás keretében, akár le is tartóztathatják ezeket az embereket. A néppárt ezt elfogadhatatlanak tartja, hogy megfélemlítik az embereket, és a tüntetési vagy gyülekezési jogot korlátozzák. Itt Európai Parlamentként erre reagálnunk kell, ezeket a kérdéseket felvetnünk, a LIBE szakbizottságnak foglalkoznia kell ezzel, és az Európai Parlamentnek is állásfoglalásban kell megjelenítenie ezt a témát. Mi néppárti frakcióként igencsak nyugtalanok vagyunk a folyamatok miatt. Happy Tellamit! Peter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy egészen más híreket kaptam, mint amiket Weber kolléga említett, legalábbis a hozzászólása utolsó részében, de mi szocialistaként egyetértünk azzal, hogy ezt a kérdést felvessük a Libe szakbizottságban, és igenis a parlament rendes eljárása is ezt irányozza elő, más ügyekben is ezt tettük egyébként. Azt szeretném, hogy a tényekből induljunk ki. Nem kívánjuk a tényeket torzítani, ezt meg kell akadályozni, és nyilvánvalóan őszinte demokrataként fontos, hogy tisztázzuk a kérdéseket, de az ártatlanság vélelme egy demokratikus alapelv. Nos, hölgyem és uraim, több hozzászólás van, de hát a plenáris napirendjéről beszélünk, és nem a Libe szakbizottság napirendjéről. Ezért aztán a néppárti és a szociálisták és demokraták szónokai részéről azt a, az üzenetet vettem, hogy a szakbizottsághoz kívánunk fordulni, hogy foglalkozzanak ezzel, ezért Morales úrnak szeretném továbbítani, hogy tűzze a következő ülésük napi rendjére, amikor a polgári jogi szakbizottságban Harms asszony Véleményem szerint még akkor is, hogyha a két kollega részéről konszenzust hallottam. Ez egy olyan téma, amelyről az elnökök konferenciáján kellene beszélni, és ez egy nehéz téma, ez egy vitatott téma, úgyhogy ott, van, ott a helye. Ezt meg lehet tenni, Harms asszony, mondja az elnök, de én úgy értettem, hogy engem, mint elnököt arra kértek, hogy a LIBE szakbizottságot bízza meg ezzel a feladattal, ezt meg is fogom tenni. Nyilván egyébként csütörtökön pedig az elnökök konferenciája napirendjére tűzzük a témát. Jó. Most mielőtt megsértődik bárki is, mind a kettő megtesszük. Csütörtökön az elnökök konferenciájának napirendjére tűzzük, és a libét is megbízzuk a feladattal. Úgyhogy így most már biztos, hogy rendben lesz. Hogyha ugyanehez a témához már nem tudok szót adni, ha egy más témához akar hozzászólni Jurek úr, vagy más témát akar felvetni, akkor ezt megteheti. Köszönöm szépen. Egy más dolgot szeretnék felvetni, de ezért hasonló ehhez. Írországban egy hónapja volt egy referendum, amely szerint a családot újra definiálták az alkotmányban. A népszavazás bizonyos kétségeket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a kampány hogy folyt. Arról te kaptunk tájékoztatást, hogy a kampány finanszírozása aggasztó volt, egyes államilag finanszírozott szervezetek bizonyos politikusok kizárásával fenyegettek, akiknek a véleménye nem felelt meg nekik. Nos, mondja az elnök, most a napirendnél tartunk, hogyha a napirenddel kapcsolatban szeretne valamit fölvetni, akkor azt kérem mondja meg pontosan, mert nem általános vitát folytatunk. Alapvető demokratikus kérdésekről van itt szó. E, alapvető demokratikus szabályok sérültek meg, e, főleg a kisebbségeket érintő ügyek közvitájával kapcsolatos jogok. E, azt szeretném kérni, hogy egy olyan fórumon vitassuk meg ezt a kérdést, ahol mind a két félnek a jogait garantálják. Elnök, ma nem kaptam napirendi módosításokat kedre. A szocialista frakció azt kérdezte, hogy a, hogy a jelentés, amely a hosszú távú részvényesi, részvényesek részvételével kapcsolatos jelentést halasszuk el a júliusi ülésre, és ezt helyettesíteni a Landsbergész jelentés, amely szerdáról eh, kedre kerülne. Eh, Guerrero Szálom szeretne hozzászólni a témához. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt egy olyan jelentésről van szó, amelynek szerzője Koferáti úr, ez egy nagyon fontos jelentés. Vannak benne bizonyos lényegi kérdések, amelyekben eddig nem sikerült megállapodni. Lehetőség nyílik arra, hogy megállapodjunk, ha még egy kicsit több időnk van, és meg tudjuk nyitni a tárgyalásokat. Koferáti úr a különböző frakciókkal egyeztetni tud, éppen ezért a képviselőcsoportom nevében azt szeretném kérni, hogy biztosítsuk számára ezt az időt, halasszuk el a szavazást és a vitát is a következő plenárisra, júliusra. Ki szeretne a javaslat mellett szólni? Érvelni, tessék. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A GUE frakció szerint jobb lenne, hogyha elhalasztanánk ezt a témát a júliusi plenárisig, mert akkor addigra jobban elő lehet készíteni a témát. A téma nagyon fontos, nem szabad elsietni. Ki szeretne hoz a javaslat ellen érvelni, kérdezi az elnök, úgy látom, hogy senki. Akkor Gerero úr javaslatáról szavazunk mellette, ki támogatja, hogy halasszuk e ki ellenzi, kitartózkodik, akkor ezzel elfogadtuk. Akkor a konferáti jelentést egy későbbi üles, ülésre eh, halasztjuk. A Landsbergi jelentésről kedden délelőtt eh, folyik majd a vita. Für Mittwoch beantragt die EFDD-Fraktion. Eh, szerda. Lange úr kéri, hogy a TTIP vita délután folytatódjon. Ehhez Árnott úrnak adom meg a szót, aki indokolni fogja ezt a kérést. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon egyszerű az oka ennek a kérésnek. 24 órán belül nagyon sokan megkerestek a témával kapcsolatban, holott egy nagyon kicsi választási körzetet képviselek. Tehát a képviselők, a többiek is láthatják, hogy mennyire fontos témáról van szó, mennyire érinti ez a közvéleményt. Ezt megfelelően elő kell készíteni és meg kell vitatni azt gondolom, hogy nem lehet két órán belül lezárni a vitát egy ilyen fontos témáról. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, nem csak a mi frakciókban, hanem más frakciókban is. Mondtassuk meg a közvéleménynek, hogy érdekel bennünket ez a téma, és, és egy kicsit nagyobb érdeklődéssel forduljunk iránta. Köszönöm szépen, ki szerettem Árnott úr mellett érvelni, javaslata mellett érvelni, tessék. Árnott úr javaslata mellett ki szeretne, ne? Ellene. Dagegen bitte, Herr Guerrero. Ellene, Guerrero úr. Nem pontosan ellene szeretnék felszólalni, hanem azt szeretném elkerülni, Nevesenek csak, azt szeretném, hogy elkerüljük azt, hogy ne legyen szerdán szavazás, vagyis ha elhalasztjuk a vitát, illetve délután is vitázunk még, akkor csütörtökön lenne a szavazás. Én azt szeretném, a képviselőcsoportom azt szeretné, hogy több időnk legyen, és úgy tudunk több időt nyerni, hogyha délelőtre hozzuk a vitát, előbbre hozzuk, tehát több időt biztosítunk. Vagyis nem 9 órakor kezdenénk, hanem 8 órakor kezdenénk az eszmecserét. Hatte, wem habe ich denn das Wort gegeben? Kann Ja, Herr Kollege, ich finde das sehr nett, dass Sie so spontan. Kedves kollega, nagyon tetszik ez nekem, hogy ilyen kis spontán reakciók vannak. De egy kicsit formalizáljuk a dolgot. Most működik a mikrofon, jó? Igen, igen, akár 8 órakor is kezdhetjük a vitát, semmi probléma ezzel. So, da haben wir jetzt doch mal eine gemeinsame. Jó, akkor mégis sikerül megegyezni. 8 órakor kezdünk, 9 helyet. Ellenzi valaki a 8 órai kezdést? Entsprechen. Vagy szeretne valaki ellene hozzászólni? Dann frage ich erstmal, wer für den Antrag, der weitestgehende Antrag ist. Nos, tehát eh, Gerero úr, aki korán kelő, korán kelő, az ő javaslatát kitámogatja. Ki ellenzi? Ja, ich glaube, das ist angenommen. Ezzel elfogadtuk. Akkor 8 órakor kezdünk szerdán. Dann, meine Damen und Herren, haben wir einen Antrag, der... Kedves kollégák, van még egy javaslat a zöldek részéről egy szóbeli kérdéssel kapcsolatban a sport és emberi jogok az európai játékok Bakuban. A zöldek azt kérik, hogy állásfoglalással zárjuk le a vitát. Luna csak asszonynak adom meg a szót, aki indokli ezt a kérést. Kedves kollégák, 8 nap múlva megkezdődnek Bakuban a bakúi játékok. Tavaly nyár óta Azerbajdzsánban szinte minden emberi jogi jogvédőt börtönbe zártak. Volt egy szóbeli kérésünk, amelyben vitát kértünk, de nem volt megegyezés azzal kapcsolatban, hogy állásfoglalást fogadjunk el. A legnagyobb emberjogi intézmények az, az Európa Tanács itt szemben, a Michel Forsz, az ENSZ külön megbizotja, az OECD médiaszabadságért felelős megbízott, és írásban nyilatkoztak a kapcsolatban, hogy a sportban nem lehet ignorálni az emberi jogokat. A plenáris, az Európai Parlament plenáris ülésje nem engedheti meg magának, hogy ne vállaljon felelősséget a témában, és ne fogadjon el eh, állásfoglalást, tehát írásban, ne foglalja írásban véleményét az olyan emberek, mint például Leila Julus, aki a Szaharov díjra jelölt személy volt, hogy az őt és az ő társait szabadon engedjék, és ezekre a játékokra nevetüljön ez a az emberi jogi jogsértések árnya. Azt kérem tehát önöktől, hogy támogassák az állásfoglalást. Köszönöm. Ki szeretne Lunacek asszony javaslata mellett szólni? Berzsia asszony, tessék. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Igen, néhány nap múlva kezdődik a bakói, kezdődnek a bakózi játékok. Az elnök szeretne a rezsimjének egy újabb fényt adni, egy kis patinát adni ezzel a, ezekkel a játékokra, és erre nagy szüksége van. Az emberi jogok jogvédőit azonban elnyomják, nagyon sok intézmény hívja fel erre a figyelmet. Akármi is az álláspontunk a sporttal kapcsolatban, és a sporteseményekkel kapcsolatban, de nagyon fontos az, hogy elítéljük azt, ami most történik Azerbajdzsában. Ahogy Lunacek is azt, hogy mondta, erősebbek vagyunk, hogyha írásba foglaljuk a véleményünket, mert különben a szó elvész. Úgyhogy a GUE eh, nevében eh, és az Emberi Jogi Albizottság nevében is, a egy, hadd mondjam el, hogy egységesen támogattuk azt, hogy legyen állásfoglalás a témában. Ki szeretne javaslat ellen szólni? Marias. Marias. Eh, elnök úr, először is arra szeretnék utalni, hogy a szakbizottság már javasolt egy, ilyet, egy ilyen állásfoglalást, de a többség elutasította. A többség azt mondta, hogy nem akarnak állásfoglalást. A másik és fontos téma az, hogy két hete beszéltünk a bilaterális kapcsolatokról, amelyek rendkívül fontosak, és akkor, amikor ez napirenden volt két hete, akkor lett volna lehetőségünk ezzel a témával foglalkozni, de nem tettük ezt meg. Harmadszor, ami szintén egy nagyon fontos pont, az az, hogy három hét múlva az Európa tanácsban lesz vita ebben a kérdésben, ahol szintén egy bizottság megvizsgálta ezt a témát. Hogyha most itt elfogadunk egy állásfoglalást, akkor ez mindent összekever, és az Európa Tanács ezzel foglalkozó testülete számára nem lesz világos a helyzet. Természetesen lehet ellenezni a vitát, de hogyha most egy állásfoglalást is elő kell készít, készítenünk, és ezt meg kell vitatnunk, és a frakcióknak lehetőséget akarunk adni, hogy ezzel kapcsolatban kifejezzék a véleményüket, akkor elfogy az időnk. Köszönöm szépen, most szavazunk csak asszony javaslatáról, mondja az elnök, ki támogatja azt, hogy legyen állásfoglalás. Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Üdvözlő! Jó, ellenőrizzük, tessék. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Kérdezem még egyszer, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 136 ja, 136 ja. 136-an mellette, 136-an ellene. Tja, kann ich. Tja. Ja. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Ezzel akkor megállapítottuk a napirendet. Ez egy olyan probléma, amelyel évek óta küzdködünk. Sajnos utólag már nem tettek semmit ezzel kapcsolatban. Rendben. Lunacek asszony szeretett volna még egy ügyrendi javaslatot tenni? Parancsoljon! csak azt szerettem volna kérdezni, úgy tudom, hogy az ALDE egyik képviselőjénél nem működött a szavazógép. Nem tudom, hogy hogy szavazott, hogyha valóban így van, akkor azt hiszem, hogy ezt jegyzőkönyvbe kellene vennünk, független attól, hogy mellette vagy ellene szavazott volna. Persze remélem, hogy, hogy mellette. Igen, ezt tudomásul veszük, feljegyezzük, de egy tudja, hogy amikor név szerint szavazunk, vagyis amikor elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, minden egyes alkalommal ugyanaz a probléma, van, aki rosszul rakja be a kártyáját, nem működik a gép. Én tudom, hogy van ilyen probléma, sajnálom, de nem tettek más, mint hogy megállapítom az elektronikus szavazás eredményét. Ezért is mindig kérdezem többször, hogy mindenki szavazott, mindenki szavazott mások persze ezért bírálnak, hogy azt mondják túl hosszú ideig várok, mert egy adott többséget szeretnék elősegíteni. Ezen utólag nem tehetek, semmit nem változtathatok ezen, úgyhogy a napi rendet ezennel megállapítottuk. Most pedig áttérünk Szikérszki úr jelentésére, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány, az előadója szó, Szikérszki úr parancsoljon. panie przewodniczący! elnök úr tisztelt biztos úr hölgyeim és uraim!